Dear colleagues, we can... Uh, Kedves kollégáim, elkezdhetjük az ülésünket. Fogadjuk hát el először is a napi rendet. Hogyha senki nem ellenzi ezt, akkor a napi rend tervezetet módosítás nélkül elfogadhatjuk. Most pedig az elnök közleményeivel kezdem. Első közleményem egy helyesbítésre vonatkozik az 536 per 2014-es rendeletre, ez az Európai Parlament és a Tanács klinikai kísérletekről szóló rendelete az emberi felhasználásra vonatkozó gyógyszerek kísérletére vonatkozik. Itt egy hibát találtak, még egyszer mondom, az 536 per 2014-es rendeletben, az Európai Parlament állásfoglalást foglalt, fogadott el első olvasatban 2014. április 2-án. A hiba a 8.5-ös, a 19.3-as és a 23.5-ös szikkek közötti össze e, férhetetlenségből ered, hiszen ezek majdnem azonosak megfogalmazásokban. Az Európai Parlament e, a tett, az tanácsi szolgálatok arra kérték, hogy a módosításba egyenbe, egyezem bele. Ezért tehát egy módosított szöveget készítettünk el a Hasszabály 231. cikke alapján. Mely azt mondja mi? Azt mondja, az illetékes szakbizottság megvizsgálja a helyesbítést és továbbadja a parlamentnek, hogyha öm, úgy gondolja, hogy a módosítással hibát ki lehet küszöbölni. Minden envi tagnak elküldték szerdán ezt a módosítást, hogyha mai szakbizottság ülés vége előtt módosítási igényel nem lépnek fel, akkor ez elfogadásra kerül, és az első plenáris ülésen a parlament is elfogadhatja ezt. Második közleményem pedig az AFKO közleményre vonatkozik az eljárás a házszabályra kapcsolatban. Az Afku a házszabály módosítására tesz javaslatot um, a 2017. januári um, plenáristól érvényesülne. Ez a módosító sok szempontból érinti az MV munkáját is, elsősorban a jogalkotói dossziékban való intézményközi munka tekintetében. Nagyon szorít az EFKO által meghatározott határidő, 8-án már um, szavazni akarnak az AFKO-ban, éppen ezért fontos, hogy az MV gyorsan véleményt alakítson ki, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az AFKO jelentés tervezetről október 6-a délig csupán angolul lehet módosítót benyújtani, október 13-án szavazunk majd, és így jön létre az ENVI véleménye. 21 nyelvre van tolmácsolás, a magyar tolmácsok üdvözlik a hallgatóságokat. And now we can go to... És most? Most pedig szavazhatunk, elkezdhetjük a szavazást. A transzsír savakról szavazunk először, és azt gondolom, hogy ha készen állnak, akkor már is elkezdhetjük a szavazást magát. 54-es módosító mellettem, ellenem elfogadtuk, 55 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva, 56 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es kitámogatja, kiszavaz nemmel, ki tartózkodott, ezt elutasítottuk. 58-as kitámogatja, ki van ellenem, elutasítva. 59-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 60-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum kitámogatja. Ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 65-ös módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 66-as mellettem, ellenem, tartózkodás, csekk ellenőrizzük le, magyarán mondva. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es módosító. Ki támogatja? Kiszavaz nemmel. Ki tartózkodott elutasítva? 68 mellettem. Bocsánat, bocsánat, így az elnök. A 69-esről kell szavazni, tehát 69-es, 68-as fogyott tavat. 69-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 71-es mellettem, ellenem, tartózkodás, csek. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es módosító mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 78-as módosító. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel, kitartózkodott, ezt elutasítottuk. 79-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Most pedig szavazzunk hát a 85-ös módosítóról. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ki az, aki tartózkodott? Ezt elfogadtuk. Tovább megyünk. 87-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellenem tartózkodás Csek. Ellenőrizzük hát le. Avete votato Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 91-es módosító mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 92-es mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. Egyes módosító kitámogatja. Kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig szavazzunk a 17-es módosítóról. Mellettem, ellenem, tartózkodásad utasítva. 18-as, mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás csekk. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Szavazott mindenki? Ezt elfogadtuk. Most pedig a hármas kompromisszumról szavazunk mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as, két részben első rész mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellen elutasítottuk. 34-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 37 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellenem, tartózkodás utasítva. 46-os mellette, ellenem, tartózkodás utasítva. Ötvenes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 52-es. Mellette. Ellenem tartózkodással utasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodással elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Végszavazás, melyet elektronikus formában bonyolítunk le. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Most pedig a következő napi rendi pontról szavazunk. Votiamo adesso eh, an aviation strategy for Europe. Európai légi közlekedési stratégia. Egyes kompromisszummal kezdjük, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as módosító mellette, 49-es mellette ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os módosító mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki? Ezt ellenőrizzük le. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás elektronikus módon. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Continuiamo la nostra riunione eh, con eh, la presentazione della opinion eh, sorry, with a presentation of the opinion of uh, MV Committee. Az MV a Tronnak ír egy véleményt, a logisztika az Unióban és multimodális szállítás az új TNT folyosókon. Kérem azokat a képviselőket, akiket nem izgat a tenté folyosó kérdése, vagy maga a vitam, hogy gyorsan és lehetőség szerint csendben hagyják el a termet, annak érdekében, hogy előadunk, Coffoli képviselő Damiano Coffoli bemutathassa véleménytervezetét. Képviselőtársaim, az elnök kalapál. Please leave the room who want to leave. Kérem, hagyják el az üléstervet, hogyha el akarják hagyni az üléstervet, és minden bizonyal izgalmas és érdekfeszítő beszélgetéséket kint folytassák le. Zoffali képviselő önél szó. Grazie, Presidente. Elnök úr, köszönöm szépen. A közlekedési szakbizottság véleményt kért egy saját kezdeményezésű jelentésről, amely nem másról szól, mint a logisztikai rendszerekről és a multimodális szállítási rendszerekről a tenti folyosókon. Egy stratégiai ágazatról beszélünk, a logisztikai ágazat um, a um, európai um, GDP 13%-áért felel, uh, meghatározza a végtermékek árát, tehát a logisztikai szolgáltatásoktól függ a végtermék ára. A, azt kérték a szakbizottságunktól, hogy egy új logisztikai stratégiát dolgozzunk ki az áruk számára. Ez komoly változást jelent, hiszen a menekültválság komoly kihatással volt a közlekedés és a szállítmányozás ágazatára, és itt a Brexit is, amely nagy kihívásokat jelent számunkra. Ráadásul új terheket, illetve kötelezettségeknek kell megfelelnünk a éghajlat változást kiváltó gázok COP21-nek megfelelően jelentősen kell csökkenteni őket. A üvegházhatású gaz kibocsátás kétharmadát a közúti közlekedés, a közúti fivarozás adja. Éppen ezért tehát látni kell, hogy a közlekedési ágazatban a fenntarthatóság eh, szempontját kell a legjobban megteremteni. És eh, a, biztosítani kell, hogy a leghatékonyabban használjuk fel a szállítási lehetőségeket. Arra is szükség van, hogy a fogyasztók hozzáállását is megváltoztassuk, illetve a szállítmányozó cégek hozzáállását. Ki kell emelni azt, hogy a just in time, épp időben való beszállítás stratégiai elterjedt, ezzel a tárolás költségeit lehet minimalizálni, ugyanakkor pedig ez azzal jár, hogy rengeteg teherautó, kamion járja Európa útjait, hiszen éppen just in time a gyártás idejébe kell megérkezni a termékeknek. A körforgásos gazdaságról beszélünk, és éppen foglalkozunk ma ezzel a kérdéssel, az új fejlődés modelljével. Nos, hát a körforgásos gazdaság azt jelenti, hogy a hulladék és az anya hulladékot nem problémának, hanem nyersanyag formásnak tekintjük. Tehát voltak éppen az elsődleges és a másodlagos nyersadagokat jobban kell felhasználni, újra hasznosítani, újra felhasználni kell a hulladékokat. Egy szóval a termékek és az áruk körforgása jön létre, és ebben még nagy előrelépést kell elérnünk. A logisztika kérdésével foglalkozunk, de ugyanakkor látni kell, hogy az inverz logisztika egy új kihívást jelent minnyájunk számára, melynek segítségével ezen um, újrahasznosítandó anyagokat is el kell szállítani egyik helyről a másik helyre. Egy szóval két fő kérdést kell megvizsgálni. Hogyan csökkenthetjük a kibocsátást, elsősorban az üvegházhatású gáz kibocsátását, másrészt azonban hogyha figyelembe veszük a válságot, amelyet az utolsó mérföld vagy utolsó kilométer logisztikája hozott létre, itt is megoldást kell találni, hiszen egyre több ember lakik városi környezetben, városi öm, öm, városokban, és itt nagyon sok a dugó, nagyon nehéz tehát a városokba, a város központokba eljuttatni az árukat. Hogyha logisztikáról beszélünk, akkor ez azt is jelenti, hogy megfelelő tervezésre van szüksége, nem lehet improvizálni ebben az ágazatban a tervezés. Egy mindenre kiterjedő, ha azt a metaforát használhatom, 360 fokos tervezést igényel, integrálni kell a szakpolitikákat, az egyes tagállamok között, a ágazatok szereplői között integrálni kell az különböző szállítási útvonalakat, a közút, a belvízi hajózás, a tengeri hajózás és persze vasúti szállítás is. Integrálni kell a forrásokat, az alapokat, a pénzt. Egy szóval mindenre kiterjedő az integrálás igénye, szükség van arra, hogy megfelelő tervezést hajtsunk létre, és a megfelelő információt tartalmazó adatokat kicseréljük, ilyen módon biztosítani kell az adatcserét, az adatok áramlását, és megkerülhetetlen, hogy az ágazat digitalizációjában előrelépjünk. Ugyanakkor az a fontos, hogy az átalakulás előnyét ne csak a nagy, nagy szereplők, hanem a kis és közép vállalkozások is élvezzék, amelyek a európai termelő egységek több mint 90%-át teszik ki ezek a kis és közép, főleg kis vállalatok. Nagyon fontos tehát, hogy ők is um, haszonélvezői legyenek ennek az átalakulásnak, és így valódi konkrét és hatásos eredményeket érjünk el. Ez arra is szükség van, hogy a munkavállalókat képezzük, és megfelelő foglalkoztatási lehetőségeket kínáljon a logisztikai ágazat. Ugyanakkor vannak kritikus jelenségek, gondoljunk csak a szociális dömpingre, vannak olyan teherautó sofőrök, akik 1500 eurót keresnek egy hónapban, és Európa útjáin kamionoznak, és túlzottan fáradtak, kizsákmányoltak, kilúgozottak, és egy sor balesetet okoznak. Mit akarok ezzel mondani? Hát azt, hogy stratégiai és egyben integratív megközelítésre van szükség az ágazatban. Hogyha, tehát az a célunk, és ezzel zárom mondandómat, hogy az vasúti irányába tereljük el az árukat, akkor megfelelő innovációra, kutatásra van szükség, és persze olyan vonatokra van szükség, amelyek gyorsabbak, hosszabbak, a gördülő állományuk modernebb, és persze a karbantartásuk is komoly költségekkel jár, és ezeket a költségeket is figyelembe kell venni. Meg kell, fel kell számolnunk a szűk keresztmetszeteket az egyes koridorokon, a stratégiai koridorokról, vagy stratégiai folyosókról beszélünk, de fontos, hogy ezek a folyosók ne egyedül legyenek jól járhatók, hanem egy zöld és integratív háló vegye őket körül, ahol a közúti és vasúti közlekedés szintén jól működik. Mindezt a becsvágyó célt megfelelő politikával lehet csak elérni. Fontos, hogy a költségeket csökkentsük, hiszen a szállítási ágazat megválasztásában az elsődleges szempont az ár. Tehát az ár képzésre kell odahatni, ösztönzőket és elrettentő tényezőket, mondjuk útdíjat kell bevezetni annak érdekében, hogy valóban egyrészt a felhasználó fizetelvét érvényesítsük, ez nem szabad, hogy csak egy szlogen legyen, hanem arra kell biztos ösztönözni a felhasználókat, hogy okosabban, környezettudatosabban használják fel a eszközöket, és ne feledkezünk meg a városi térségekben az elektromos járművek egyre nagyobb jelentőségéről, ezeket kell helyzetbe hozni. Itt a helyhatóságok is szerepet játszhatnak abban, hogy helyzetbe hozzák az elektromos autókat, teherautókat, furgonokat, de az európai szintéren is ösztönzőket lehet kidolgozni annak érdekében, hogy itt egy átalakulás történjen. Fontos tehát, hogy ne feledkezünk meg az állampolgárok és az állampolgárok legalsóbb szinten való képviselőiről, a, a önkormányzati képviselőkről. Az ő hangjukat kell jobban hallani, és Európában Fontos, hogy olyan lépéseket, olyan jogalkotói lépéseket hozzunk, amelyek e céloknak megfelelnek. Fontos, hogy ne védsük el a mindennapi e, igényeket, ne feledkezünk meg ezekről. Nos, csak néhány pontot tudtam felsorolni, amelyeket e, saját kezdeményezési jelentéshez írott véleményemben felsoroltam a fenntarthatóság szempontja, a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontja is fontos szerepet fog játszani. Igyekszem egy olyan véleményt kialakítani, mely integrálja mindezeket a kérdéseket. Október 11-éig várom a módosítókat, és örömmel dolgozom mindenkivel együtt. Köszönöm. Grazie al, eh, al relatore. Köszönöm az előadónak. És most pedig megadjuk az árnyék jelentéstevőknek a szót. Dante úr, tessék. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, Michel Dantin, rapporteur. Köszönöm szépen, valóban Danter úr, a néppárti árnyék jelentéstevő, de nem tudott ma eljönni, ezért elnézést kér, és azt kéri, hogy tolmácsoljam a hozzászólását. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet, mondja Danter úr, amely kiváló alapot ad a munkához. Osztom a kiinduló pontját, gondolok itt a dekarbonizációs stratégiára a közlekedési ágazatban, amely segíthet abban, hogy az éghajlatváltozási célkitűzéseinket megvalósítsuk a Párizsi Egyezmény keretében. Nagyon fontos, hogy a légi levegőszennyezést csökkentsük. Ez azt jelenti, hogy a vasúti közlekedésre való áttérés kívánatos. A jelentéstevő javaslatai mellett két dolgot emelnék ki. Egyrészt a közlekedés elektromosá tétele, és itt is a szénmonoxid, széndiokszid kibocsátás csökkentéséről van szó, nagyon negatív következményekkel kell járnu, ke, negatív következményekkel jár a üvegházhatású gáz kibocsátása. Sokkal semlegesebb fellépésre van szükség, különösen a városi területeken, és ugye ez az utolsó kilométereket érinti. Aztán ami az adatok összegyűjtését illeti, ezzel lehetne gyorsítani a digitalizációt, illetve a logisztikát. Támogatom tehát az egységes elszámolási rendszer kialakítását az üvegházhatású gázokra vonatkozóan, így javítani lehetne a kibocsátást, illetve csökkenteni a szennyezést várom a további együttműködést a jelentéstevővel, és bizonyára sikerül majd kompromisszumra jutnunk. Köszönöm. Thank you very much. And now Mr. Köszönöm szépen. Dolman úr következik. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Valóban nagyon fontos témáról van szó, fontos, hogy határozottan föllépjünk. Er, øh, øh, Közlekedésről beszélünk, illetve az épületek károsanyag kibocsátásáról. Azt hiszem, észben kell tartanunk azt is, hogy a nehéz gépjárművek nagyon fontos szerepet töltenek be a vállalatok életében, Ugye át akarunk térni a vasútra, azonban ezeknek a vasúti, infrast- a vasúti infrastruktúrának megfelelően kell működnie, és időben érkeznie. Ez egy óriási kihívás a vasút számára. Sokszor emiatt választják a nehéz gépjárműveket, úgyhogy ez egy nagyon fontos kihívás. Aztán ott van még a biztonság kérdése is. A nehéz gépjárművek esetében el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet ezeket biztonságosabbá tenni, hiszen sajnos azt láttuk, hogy az alkoholos állapotban történő vezetés, vezetési esetek száma növekszik. Ez azt jelenti, hogy jó lenne, hogyha egy ilyen alkohol blokkoló rendszert használnánk, ami azt jelenti, hogy amennyiben az alkohol detektálja a rendszer, nem lehet elindítani a gépjárművet. Eh, eh, Meg kell néznünk, hogy a logisztika hogyan működtethető megfelelően, illetve hogyan tudunk együttműködni a vasúti ágazattal. Azt hiszem, hogy már óriási lépéseket tettünk előre, de várom a további együttműködést. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. kell asszonyi a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ahogyan jelentéstevő is rámutatott a hozzászólása elején, a közlekedésben ez az ágazat a kibocsátás 25 százalékáért felelős. Úgyhogy azt látjuk, hogy nagyon fontos ez a téma. A párizsi utáni időszakban ugye eredményeket szeretnénk felmutatni. Ez azt jelenti, hogy a közlekedés általi kibocsátást jelentősen csökkenteni kívánjuk. Ez mindenféle változásra szükség van, többek között az attitűdünket, a hozzáállásunkat kell megváltoztatni. És azt hiszem, hogy ez a legnehezebb. Itt még bizony gyerekcipőben járunk. Nagyon remélem, hogy az európai jogszabályok ezen a területen nem fogják lassítani az előrelépést. Hiszen látjuk, hogy óriásiak az eltérések a tagállamokban, de meg kell, hogy adjuk a tagállamoknak azt a szabadságot is, hogy kísérletezzenek a különböző kibocsátás csökkentő módszerekkel. Itt néha eredményesek ezek a kísérletek, néha azonban hibákba ütközünk. Óriási az átalakulás a közlekedési ágazatban. Ez nem csak a mobiltelefonokról, az okostelefonokról beszél, szól ez a kérdés, hanem, hanem magáról a mélyreható változásokról. okos döntésekre, okos fellépésekre van szükség. Vonatkozik ez a parlamentre, illetve az egész társadalomra. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament itt úttörő szerepet tölthet be, és itt utalnék az Európai Parlament kettős székhelyére, amely rengeteg kibocsátásért felelős, illetve felesleges mobilitásért is. Azt hiszem, ezzel jól mérhető az, hogy az Európai Parlament hajlandó-e paradigmaváltásra, hajlandó-e a hozzáállását megváltoztatni. Biztos vagyok abban, hogy a nagyobb mértékű hatékonyság az emberek, illetve az áruk szállítása terén kívánatos lenne. Nézzük csak meg, mi történik a Belier úton azt látjuk, hogy rengeteg az autó, minden autóban egy ember ül, pedig ott a tömegközlekedés lehetősége olcsóbb, gyorsabb és alacsonyabb a kibocsátás, mint hogyha az ember a magán gépjárművét használja. Tehát nagyobb hangsúlyt kellene tenni a tömegközlekedésre, és így is csökkenthetnénk a kibocsátást. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a jelentős tevőnek a kiváló munkát, és Várom, kíváncsian várom, hogy produkálunk eredményeket. Köszönöm. Thank you very much. And... Köszönöm. És most Paula asszony kapja meg az szót Kanesse asszony nevében. Um, Köszönöm szépen. Igen, Kanesse asszony azt kérte, hogy osszak meg egy-két gondolatot önökkel a jelentés kapcsán. Üdvözli a bizottság azon lépéseit, mi szerint szabványokat kíván bevezetni a nehézgépjárművek esetében, illetve a, a CO2 kibocsátásra vonatkozóan, hiszen a civil szervezetek úgy gondolják, hogy a nehézgépjárművek óriási problémát jelentenek. A CO2 kibocsátás egy nagyon súlyos probléma a közlekedésben, illetve a szállításban, ugye ezt mutatta a dízelbotrány is. Ott nagyon odafigyelünk erre, de nehéz gépjárműk esetében nem. A kamionok a, az 5%-át teszik ki az utakon levő gépjárműveknek, mégis a kibocsátásnak óriási, a kibocsátás óriási részért ők felelősség, felelősek. Ezért ennek mindenképpen véget kell vetni. Ezen kívül nyilvános töltő, elektromos töltőállomásokra van szükség megfelelő távolságon belül, így lehetne jobban előre mozdítani a tenté folyosókat, illetve fellendíteni az elektromos autók használatát. A tagállamok a gazdaság és költségvetési akadályokba ütköznek, nem képesek a társfinanszírozásra a jelenlegi jogalkotási csomag szigorú értelmezése miatt hogyha növekszik az összekapcsolódás mértéke, ez mindenképpen pozitív hatással van a tagállamokra, ellentétes esetben azonban a gazdaság és társadalmi kilátások rosszabbak lesznek. Olyan országból ö, származom, amely Írország, amely nagy kihívásokkal kellett, hogy szembenézzen ezen a területen, és a nyugati folyosó keretében a tenték kihasználásával a vasúti hálózatot sikerült fejleszteni ennek az országnak. Köszönöm, mondja az elnök, és most az FDD nevűben Évi asszony kapja Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönöm a kollégának ezt a véleménytervezetet. Van nagyon sok pozitív elemet tartalmaz a javaslat, az, hogy a logisztika multimodalitásának kihívásaira kitérjünk, és minden ágazatban a fenntarthatóságot teremtsük meg. Gondolok például azon erőfeszítésekre, amelyeket a COP21 eredményeképpen az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésében akarunk elérni. arra is szükség van, hogy a logisztikai ágazatban és a multimodális szállítás területén az energiafelhasználás hatékonyságát kihasználjuk, illetve a Európai Bizottság fehér könyvének ajánlásait jobban figyelembe vegyük, mi szerint érdemes a, a, az áruk közúti forgalmát, az áruk jelentős részét a közútról 2030-ig nagy részben a sínre, illetve más szállítási modalitásra, szállítási útra átterelni. Két szempontot szeretnék kiemelni, amelyet nagyon fontosnak tartok, és amelyet a dokumentum kapcsán érdemes kiemelni arra van abszolút szükség, hogy a környezetvédelmi szempontokat az engedélyezett infrastruktúrális intézkedéseknél teljesen figyelembe vegyük, és bevonjuk a döntéshozatalba a lakosságot azon infrastruktúrális döntések engedélyezéseinél, amelyek befolyásolhatják a lakosság életét, életminőségét. Úgy gondolom, hogy ezen döntéshozatali folyamatok átláthatóságáról nem lehet lemondani. Főleg, hogy gyakran itt Európai Uniós pénzeket használnak fel, és biztosítani kell, hogy valóban a meglévő szűk keresztmetszeteket akarják szélesíteni, és nem túl kínálatot biztosítanak, vagy pedig nem valamilyen irreális beruházást akarnak létrehozni. Gyakran előfordul, hogy az ilyen beruházások fenntarthatatlanná válnak, és környezeti, illetve egészségkárosító hatásuk van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadjuk a bizottságnak a szót. Bizottság. Good morning. Üdvözlöm a kollégákat, a DJ Move eh, képviseletében jöttem el, Peter Mayer a nevem. Nagy érdeklődéssel hallgattam meg az előadót, az árnyék előadókat, a képviselőket. Eh. Véleményem szerint nem kell különösebben részletekre kitérnem a javaslatokkal kapcsolatban. Szeretném megerősíteni, hogy a legtöbb javaslat, eh, fellépés a összhangban a bizottság javaslataival, elfogadtunk egy közleményt az alacsony szén kibocsátású mobilitás témakörében. Örömmel várjuk a véleményt, amit majd átküldenek a TRAN szakbizottságnak, és ugyanígy Sanders asszony a TRAN szakbizottság előadája el fogja készíteni a jelentést, és ennek kapcsán is folytatjuk majd önökkel is a párbeszédet nagyon fontos kihívással kapcsolatban. Köszönöm szépen! A vita lezárása céljából megadom Szoffoli úrnak ismét a szót az előadónak. Köszönöm. <clears throat> Még egyszer emlékeztetek mindenkit, hogy október 11-e viszonylag közel van, tehát a módosítók benyújtásának határideje. Közös, úgy tűnik nekem, hogy közösek a céljaink, közösen értékeljük a helyzetet, éppen ezért úgy gondolom, hogy közös irányba tudunk előrelépni, és a munka feltételei adottak. Ahogyan az előadó is elmondta, a módosítók benyújtásának határideje október 11-e déli 12 óra. Novemberben lesz a e, szavazás, e, és a bizottsági szavazás pedig december 5-én lesz. Most rátérhetünk a következő napi rendi pontunkra. Tanken úr a jelentés előadója. El is kezdjük az eszmecserét. Megvitatjuk a módosítókat, módosító indítványokat, amelyeket az LTS-sel kapcsolatban nyújtottak be a kollégák, és rögtön meg is adom a szót az előadónak. Hallgassuk meg Duncan urat. Köszönöm, elnök úr! Én is örömmel hallgatom a többiek véleményét, és sajnos korábban el kell mennem a tüntetések miatt, ezért most be is fejezném. Beletúr, láttam, hogy itt van Beletúr, eddig legalábbis itt volt. Dáli asszonynak meg tudom adni, a Kégutálán asszonyt helyettesíti. Miriam, parancsolj. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak, Duncan úrnak is a munkát. Talán én kihasználom azt az időt, amit ő megtakarított nekünk Jutta Gutelandot helyettesítem, aki az SND árnyék előadója, és már nem tud itt lenni. Megvitattam Jutával ezt a dossziét, és ő is azt mondta, hogy az előadó és az árnyék előadók közötti eh, tárgyalások a módosítókról nagyon pozitívak voltak, konstruktív légkörben zajlottak, és ő is szeretne köszönetet mondani ezért az előadónak. Szeretném felvázolni az SND frakció álláspontját. A szák és demokraták számára az ETS küszöbön álló reformja rendkívül fontos. A párizsi megállapodás után minden év világosabb, hogy az alacsony szénkibocsátású, innovatív társadalom felé kell tovább lépnünk, és az ETS átalakítása ezért nagyon fontos, most ezt tényleg jól kell megcsinálni. Mindig is az volt a szándékunk, és továbbra is ez, egy progresszív olyan rendszert kell kialakítani, ami fenntartható növekedés biztosít, folyamatos kibocsátás csökkentése, amely kiszámítható, ösztönzi a vállalatokat az alacsony szén technológiák alkalmazására, és így szolgálja a klíma, klímát és a, így a jövőnket. Ezért néhány változásra szükség van. Először is csökkenteni kell a szisztematikus kibocsátási egység dömpinget a, a piacon, mert ez lerombolta az LTS e rendszert, és nem jó árjelzéseket küldött a piacnak, hatékonytalanul működött. Európának meg kell próbálni maximalizálni az ETS-ben rejlő potenciális lehetőségeket, hogy így érje el az EU a közép-hosszú távú energiai célokat. Sok módosítót nyújtottunk be, ami az emisszió csökkentést az EU 2050-ig terjedő céljaival összhangban próbálja megvalósítani. Gyorsabban kell csökkenteni a jelenlegi túlkínálat buborékot a piacon, és emellett a nem kiosztott kibocsátási egységekkel és megfelelő egységeket is megfelelően kell kelezni. Ami a térítésmentes kiosztásokat illeti, piaci alapú árverési rendszer támogatunk, ahol a szennyező fizet elve érvényesül, és éppen ezért támogatjuk azt, hogy az árveréseken értékesített kibocsátási egységek 57%-os aránya megmaradjon, de ez a jövőben tovább nőjön. Az a kibocsátás értségek értékesítéséből származó jövedelmeket pedig pántlikázottan csak környezetvédelmi célokra lehessen fordítani. Szerintünk ez a rendszer így méltányos. Az ingyenes kiosztások rendszere összhangban kell, hogy legyen a kibocsátás áthelyezés jelentette veszélyekkel. Azok az ágazatok, amelyek leginkább vannak kitéve a carbon a külön elbánás kell, hogy kapjanak használnak. Ösztönözni kell az innovációt, és serkenteni kell mindenkit a lehető legjobb teljesítésre. Támogatjuk azt, hogy a termelési szinteket gyakrabban kelljen, kelljen lehessen aktualizálni, és hogy még felrebb módon működjön a rendszer, szeretnénk EU szintű központosítást az villamosenergia árakkal összefüggő kompenzációs rendszerek kérdésében. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nem lesznek egyelőek a versenyfeltételek. A szolidaritás a frakciónk számára rendkívül fontos, miközben megvalósul az átmenet az alacsony szén kibocsát, széndiokszid kibocsátású társadalom Libanon felé. A klímaváltozásra irányuló törekvéseknek vannak káros szociális következményei, és ezért szükség van egy átmeneti időszak alapra, ami a, segíti azokat a régiókat, ahol ez az átállás szociális károkat okoz. Az elnök megkéri a hölgyet, hogy egy kicsit lassabban beszéljen. Tényleg gyorsan beszélek? Hát igen. Tehát meg kell az ETS-t a jövőben egy jobban működő rendszeré kell átalakítani, és éppen ezért azt javasoljuk, hogy tovább erősítsük az innovációs alapot. Kulcsfontosságú, hogy a kutatást, beruházásokat, az európai vállalkozásokat és a fenntartható növekedést támogat, lehessen támogatni ebből az alapból. Az SZND frakció meg van győződve arról, hogy az ETS jó működő eszközé válhat, segített Európának abban, hogy a gazdasági növekedést segítse, hogy közben a kibocsátások csökkennek, és innovatív energetikai megoldásokkal szülessenek a jövőben. Köszönöm szépen, beletúl. Köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Néhány megjegyzést szeretnék tenni a fő kérdésekkel kapcsolatban, hiszen nagyon fontos dossziéről van szó. A lineáris csökkentési tényező. Tudjuk, hogy ez fontos, a néppárt támogatja ezt, illetve az Európai Bizottság 2,2%-os javaslatát, ugyanis ez egy ambiciózus ajánlat, amit a bizottság itt javasol, a lineáris csökkentési tényezővel kapcsolatban, ez megfelel a párizsi megállapodásnak, és tiszteletben kell tartani nemzetközi kötelezettségvállalásainkat. Persze látni kell azt is, hogy a nemzetközi partnerek eh, hogyan járnak el. De ami az árverések arányát illeti, ez alapvető fontos pillére a felülvizsgálati folyamatnak. A néppárt támogatja eh, de nem az 57 százalékos, hanem az 52 százalékos árverési arányt támogatná. Tudjuk, nagyon sok érintett szereplő, és az itt ülők közül is sokan utaltak a 2014-es Európai Tanácsi Határozatra, amit persze elfogadunk, mindenki tudja, hogy a tanácsi következtetésekben az szerepel, és idézem, a kvóták árverése, bocsátását fontosnak tartjuk, de nem szerepel itt konkrét arányszám, hogy a kvóták a kibocsátási egységek mekkora hányadat kell árverésen értékesíteni. Továbbra is szükség van, legalábbis a harmadik időszak elején ingyenes kvótákra, és ezért mi ezt az 52%-ot tartanánk jónak, ami több nagyobb mozgásteret biztosít a térítésmentes kiosztásnak de nem akarunk eh, ingyenes kvótákat adni mindenkinek, hanem eh, a 10% eh, legjobban működő létesítmény, azaz a legjobban teljesítők kapnának ilyen kvótákat, mert egyetértünk abban, hogy kell ösztön, ösztökélés arra, hogy a jövőben tovább csökkenjenek a széndiokszid kibocsátások. LTS e aluli kivételek, a légiközlekedés és a hajózás, hát ezek kapcsolatban nincs megegyezés, de azért elég nagy a konszenzus a tekintetben, hogy a hajózás és a közlekedés terén is erőfeszítéseket van szükség, hogy ez a két ágazat is jobban közelítsen az LTS e alá tartozó ágazatokhoz. A javaslat egyik eh, másik pillérével kapcsolatban a következőt mondanám. A piaci elemzés, mint például a Thomson Reuters elemzése, amelyet az itt ülők eh, mindenki tiszteletben tartanak, Nos, a jelenlegi javaslatban, amelyet több frakció dolgozott ki, az eh, szerepel, hogy a negyedik fázisra, szakaszra vonatkozó javaslat eredménye az lesz, és itt idézem, hogy nagyon jelentős, váratlan égből hullott eh, nyereségekre tesznek szert bizonyos ágazatok. Eh, igen, Eckhart úr is majd később jön, és eh, tudom, hogy ő mit gondol erről. Biztos, hogy ő is még ezt hozzá fog szólni, bár Eckhart. De megismétlem az idézetet, elnök úr, tehát amit a Thomson Reuters eh, leírt az elemzésben, és ezt gondolom mindenki nagy tisztelettel olvassa, tehát ők azt írják, hogy a negyedik eh, szakaszban a jelenlegi javaslat eh, hatalmas nyerességeket biztosít néhány eh, ágazat számára, miközben más szektoroknál, például a cementiparban esetleg még a versenyképességet is veszélyezteti a, a javaslat a, tehát fontos ágazatokat károsíthat ez a szakaszolásra vonatkozó javaslat, és ezért a bizottság javaslatában ez a bináris megközelítés szerintem még további vitákat tesz szükségessé. Ami a benchmarkokat, a referenciaértékeket illeti, mi azt javasoljuk, hogy legyen egy ambiciózus benchmark, ugyanakkor ezt még meg kell határozni, mielőtt az új kereskedési időszak elkezdődik, és megfelelő útvonalat kell felvázolni a második szakaszban. Az áldozatok, az érintettek tudják, hogy szükség van a stabilitásra, a fenntarthatóságra, és a benchmarkok kapcsán ez egy az időszak végén a tényleges teljesítményt kell nézni, és nem a 2008-as termelési értékek alapján próbáljuk meghatározni, hogy 2030-ig egy ágazatnak hova kell eljutnia, mert ez abszurd lenne. Ami a minőségértékelést illeti, elég nagy a konszenzus a tekintetben, hogy erre szükség van, minőségi értékelésre, remélem, hogy megvan ez a konszenzus, és a többi frakció is támogatja azt, hogy ne szüntessük meg ezt az értékelési rendszert. Ami az ágazatokon átnyúló korrekciós tényezőt illeti, az a javaslat, hogy ezt a korrekciós tényezőt ne, támog, ne alkalmazzuk a legjobb 10%-ra létesítményre, ezt több frakció is támogatja, azt hiszem Miriam is. Mi határozottan támogatjuk ezt az elvet, a dinamikus allokáció elvét is ugyanígy támogatjuk. Egy másik fontos szempont, elnök úr. Az indirekt költségek kérdése, ez egy nehezen megoldható, ellentmondásos kérdés. Szerintem azt mondhatjuk, hogy támogatható a harmonizált megközelítés egy megadott szintig, nem csak a mi frakciónkban, hanem több más frakcióban is. Ez persze, ez nagyon jó de azt hiszem, hogy egy teljes kompenzáció EU szinten talán túl becsvágyó lenne, nagyon nehezen megvalósítható, és ezért talán azt kellene terveznünk, hogy a tagállamok még plusz támogatást is adhassanak, saját nemzeti támogatást, kompenzációt. Tehát kombináljuk a harmonizált megközelítést némi rugalmassággal, nemzeti szintű rugalmassággal, hogy így tudjunk eljutni a kompromisszumig. A különböző politikai frakciók között több pont tekintetében megvan az egyetértés, és még egy pontot szeretnék felvetni, illetve talán még kettőt. Tehát úgy tűnik, hogy van egy megállapodás. Figyelembe vesszük, hogy az ETS rendszer hatását más nemzeti politikákkal összhangban kell nézni, itt a megújulókra, energiahatékonyságra vonatkozó politikákkal, mert mindegyik politikának a széndiokszid csökkentés a célja, és meg kell nézni a különböző szakpolitikák együttes hatását, de eh, nem a meghatároz, nem az, nem az időszakok, az egyes eh, szakaszok előtt, eh, de támogatjuk azt, hogy az át átfedések eh, az átfedéseket eh, is vegyük figyelembe, amikor az egyes szakaszok határán hoznak ki intézkedéseket. Ennyit szerettem volna elmondani az értés e javaslatról. Köszönöm szépen. Most pedig Ekállat úrnak szeretnénk eh, lehetőséget adni, hogy el a saját álláspontját. Köszönöm, elnök úr. Talán egy lépést visszalépnék. Őszintén szóval szeretnék még visszatérni arra, hogy mi történt tavaly Párizsban, amikor is mindegyik frakció üdvözölte, támogatta, örült annak, a nagy sikernek, miközben mind, most mindegyik frakció azért küzd, hogy az EU tagállamok ratifikálják a Párizsi megalapodást, mert ez alapvető fontosságú számunkra. meg is nézte mindenki, hogy miben egyeztünk meg Párizsban, vagy csak klassz volt ott lenni, üdvözölni mindent, aztán minden megy tovább azt hiszem, hogy az, hogy milyen üres most ez a terem, az nagyon árulkodó. Ez az egyik legfontosabb eszközünk a klímaváltozási politikához itt az EU-ban. És az ENVI szakbizottság, az illetékes szakbizottság, ez a legfontosabb dossziénk jelenleg. És hát nézenek körül. Szinte alig van itt képviselő és tudják, hogy miért? Sokan már egyszerűen feladták, már nem is hisznek ebben az eszközben. Igen, ez történik. Az egyik legfontosabb eszköz, amire szükségünk van ahhoz, hogy Párizsi megállapodást végrehajtsuk, nos hát látjuk, hogy ez a politikailag hogyan értékelik a kollégák. Ez a legnagyobb aggályom mielőtt elkezdenek itt belemenni apró léz, részletekbe a jelenlegi nem működő rendszert itt szétboncolgatnánk, talán meg kell kérdezzünk, hogy miért nem jönnek el a képviselők, miért van ez a nagy probléma. És ezért nem tudtam visszatartani magam, muszáj volt ilyen cinikus megjegyzést tenni kollégámnak, Belet eh, kollégának, amikor most a Thomson Reuters-re eh, fókuszál, én is elolvasnám, de a lényeg az, hogy a jelenlegi rendszer nem működik, ezt teljesen fejeteteje meg kell változtatni de ilyen javaslat nincsen. Mindig csak azt kelljük, hogy itt egy kicsit a kibocsátás áthelyezésről, itt egy kicsit ezen változtatunk. Hát a Thomson Reuters nem ezt mondja, ők azt mondják, hogy borzasztó nagy a túlkínálat a rendszerben, 2020-ra 2500 eh, millió kibocsátási egység lesz a, a többlet. Ez a probléma. És mi itt most ilyen apró cseprő kérdésekről vitatkozgatunk, őszintén szólva. És ezért én is egyre inkább azt érzem, hogy miért kellene nekem energiát fetszelni ennek a jelenlegi rendszernek a javításába. Ha megnézzük a most legújabb javaslatokat, ha nem csinálunk semmit az ETS-sel, hagyjuk így, ahogy van, az összes kárbonikizsre vonatkozó szabály 2020-ra egyszerűen megszűnik. A kivételek, a 10C eh, eh, mindennek vége lesz 2020-ban. Én ezt nem bánom. Sokan idegesek, hogy mi lesz akkor, hogyha a kibocsátás áthelyezési szabályok már nem lesznek érvényesek. Én nem vagyok ideges. Itt persze sok mindent lehet, itt administratív blablát, lehet sok mindent mondani, de ez a lineáris csökkentési tényező, a 2,2 mit fog jelenteni? 400 milliót 2030-ig. A bizottság a javaslatában tehát 400 millió kibocsátási eszközt akar kinyerni, ami, ami pluszként még rárakodna a jelenlegi hatalmas 2500 milliós többletre, túlkínálatra. És ugyanakkor a bizottság azt is javasolja, hogy 250 milliót vegyenek ki, a, tegyék a tartalékba, és az ingyenes kvóták eh, jelentős részét is kerüljön a, a eh, stabilizási tartalékba. Hát ez 400 millió, és ezt eh, a bizottság átenné a negyedik szakaszba. De a környezetvédelmi pozitív hatása ennek nulla, zéro. Úgyhogy jó, hát meg szavazhatunk itt bármire nemmel, talán nem is, nincs is szükség alkura se. Nem bánom, mert a környezetvédelem nem nyer ebből semmit. És amikor Párizs életéről beszélünk, és mindenki azt mondja, hogy ez egy annyira fontos eszköz számunkra, ugye most 5 euró egy tonna széndiokszidára és a médiában, hogyha e, a 2,4 szerepel, azonnal az ár tovább csökken vagy emelkedik, de ez nincs spekuláció, csak a spekuláció mozgatja az árakat. Ez az eszköz egyszerűen nem működik, semmi környezeti hozadéka nincsen. És Párizs után erről beszéljünk, ha ez a helyzet, akkor lehet, hogy nem tudom, mint a GUE vagy az ALDE árnyék előadója is ezt kérdezi meg, hogy miért, mit csinálunk. Ennyi forog kockán. Ez egy sokkal drasztikusabb fellépésre van szükség, hogy mit csináljunk. És éppen ezért tényleg meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan kezeljük ezt a rendszert, hogyan tudjunk megszabadulni a, a, a sok-sok felesleges kibocsátási egységtől. Persze a Kármulikicsről, a kibocsátás áthelyezésről is beszélni kell, de nem azelőtt, hogy lenne egy működő rendszer. Jövőre Kína elindítja a saját kísérleti projektét az ETS-re vonatkozóan, és 2020-ra beindul a kereskedés hogyha mi csak a kárból likid szabályokkal foglalkozunk, hát akkor mi megnézzük, hogy a világ többi része mit csinál, mert ugye azért beszélünk erről, mert nincs más nemzetközi fellépés, de aztán látni fogjuk, hogy a világ robog mellettünk, mi pedig leragadunk a tegnapban, és ez én nagyon szomorú vagyok. Thank you very much. Köszönjük szépen. Evi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon egyetértek mindezzel, amit Eckhart kollega mondott. Minden erőfeszítés, amit tettünk, arra vonatkozott, hogy leírjuk a hiányosságokat, melyekkel mind tisztában vagyunk a szakpolitikában, Holott ez a szakpolitika az éghajlatváltozást megakadályozó szakpolitika egyik alappillérje. Ez a szakpolitika voltak éppen még egyetlen konkrét eredményt se ért el, hiszen a kibocsátás csökkentés voltak éppen az energia hatékonysági intézkedésekre vezethető vissza, de nem azokra a nagy beruházásokra, amelyek segítségével tényleg tisztábbá tennénk a vállalkozások és a gazdaság működését. Fontos, hogy kitekintsünk a világ más területeire is, és elég bátrak legyünk itt a parlamentben, hogy máshova is tekintsünk. Nem szabad, hogy feladjuk ezt a politikai erőfeszítésünket, hiszen hosszú távú megállap, megoldásokat kell találnunk. Például gondolok azokra a kutatásokra, amelyek a termékek széndiokszid tartalmát akarják kimutatni, és ilyen módon megoldást mutatni az éghajlati problémákra, azáltal, hogy tudjuk, hogy mennyi egy termék széndiokszid eh, részaránya. Ami pedig a konkrét dossziét illeti, Számunkra, frakcióm számára a széndiokszid magas ára az egyedüli lehetőség arra, hogy pénzeszközökkel befolyásoljuk a kibocsátás csökkentését, és um, a rendszerben résztvevő ágazatokat arra sarkoljuk, hogy csökkentsék a kibocsátást. Éppen ezért minimalizálni kell a ingyenes kvóták árverésre bocsátott területét, ami pedig a 2,2-es kvótát illeti, ez túlzottan alacsony. 2,4 volna számunkra egy olyan szint, amely tárgyalási alapot jelenthetne a tanácssal is. Úgy gondolom, hogy nem szabad túl gyenge kiinduló pontot választani. Az a javaslat, hogy 50 millió tonnás opting autot tegyünk lehetővé a kiskibocsátók számára, ez vitatható számunkra. Hiszen voltak éppen ezzel a kis kibocsátók számára szabad kibocsátást biztosítanak, nem ösztönöznék őket arra, hogy környezet tudatosan gazdálkodjanak. Úgy gondolom, hogy főleg a nagy olajcégek malmára hajtjuk a vizet azzal, hogyha nem elég becsvágyó a, megváltó, a, a tervezetünk. Nagyon fontos, hogy átalakítsuk az egész gazdaságot, és a balesetek veszélyét például az olaj és a gáz tárolók körében is csökkentsük, hiszen ezek is nagy környezeti kihatással vannak. Ez tehát az álláspontunk. Nagyon kritikusak vagyunk a kompromisszumok kapcsán, így látjuk az éghajlatpolitika kérdéseit, a kihívásokat, és azt gondolom, hogy mindent meg kell annak érdekében tenni, hogy áttörést érjünk el pozitív irányba. Köszönöm szépen! Líze úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek, akik részt vesznek a e dosszié munkájában. Azt hiszem, hogy világossá kell tenni mindenki számára, hogy ez a javaslat különböző szempontokat tartalmaz. Én a néppárt szempontjából egy fontos szempontot szeretnék kiemelni, amelyet aggályosnak tartunk. Vannak olyan iparágok, amelyek technikai lehetőségeik okán nem tudnak minden további nélkül széndiokszid kibocsátást csökkenteni, és attól félünk, hogy ezek az iparágok elvándorolnak az EU-ból. Bár a párizsi megállapodás fontos megállapodás, és Kína pozitív változás útjára lépett, de úgy gondolom, hogy az energiaintenzív iparok, iparágok tagállamokat nehéz helyzetbe hozzuk az itt a dossziéban lévő javaslatokkal, hiszen feláll, annak a veszély, hogy elvándorolnak. Éppen ezért nyomatékkal úgy gondoljuk, hogy több, több ingyenes kvóta kiosztásra van szükség, az acél, a vegy, vagy a öm, műtrágya gyártó ipar számára, és a cementipar számára. Úgy gondolom, hogy ezek az iparágok jogos érveket hoznak föl, hiszen hogyha nem adunk nekik lehetőséget, akkor ezek elvándorolnak. Éppen ezért valóban azt szeretnénk, hogy a nép, és ez a néppárti frakció legfontosabb kritérium, hogy jobban figyelembe vegyük a iparágak igényeit, több ingyenes kiosztást tartunk szükségesnek, és az aukcionálást csökkenteni szeretnénk. Több tagállamból többek között Németországból is, amely sajnos még nem készítette el végleges álláspontot a dosszié kapcsán, de remélem, hogy a következő hetekben várható ez. Szóval, amit hallok ezekben a tagállamokban, így Németországokban is, az, az, hogy ők is ezt kérik, hogy ne másfél százalékos legyen az ingyenes kiosztás, a néppárt 5 százalékot kér, az előadó tett egy lépést a mi irányunkba, de jó volna, hogyha még további lépéseket is tennem. Ez a kompromisszum fontos feltétele. Meghallgattam Buzz felszólalását, és persze lehet, van mit bírálni, de ne felejtsük el, hogy a CDM mechanizmusokat létrehozzuk. Idáig lehetőség volt arra, hogy 20% azért, hogy 20%-ot 2020-ig elérjünk, harmadik államos hiteleket használjunk föl. Ezt megszüntetjük most azaz szigorítjuk a rendszert, ezt helyesnek tartom, ezt a néppárti frakció támogatja, de nem szabad szőnyeg alá söpörni azt, hogy Montrealban az ICAO épp arról tárgyal, hogy a közlekedési ipar számára az egyedüli lehetőség a CDM-ek megvásárlásában rejlik. 2020-ig 20%-kal, 20, 2020-tól 2030-ig további 20%-kal kell csökkenteni az CDM nélkül már. Hát azért ez elég becsvágyó célkitűzés. Ugyanakkor sok NGO civil szervezet, nem csak környezetvédelmi szervezetek, hanem olyan erőműgyártók, illetve technológiai gyártók, akik szívesen fektetnének, ruháznának be széndiokszid, alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba, azt mondják, hogy legyen becsvágyobb a projekt. Hát lehet becsvágyobb a projekt részünkről, de csak akkor, hogyha az energiaintenzív iparágok számolhatnak a jövővel kettős osztató a piac, és kettős osztatóak az érdekek, és a kétfajta egymásnak feszülő érdeket jobban figyelembe kell venni. A 193-94 egyes módosítókra utalok, és egy-két további módosítóra is, amely a légi közlekedésről szól. Hálás vagyok, hogy Wim van de Kamp, a, környezet, a közlekedési szakbizottság koordinátora támogatja ezt. Tehát az Európán kívüli légi közlekedés kérdéséről az ICAO jövő hét végéig döntést hoz, de Európában mi mégiscsak közelítni szeretnék a célkitűzést. Hogyha az acélipar mínusz 43 százalékos csökkentési kényszer alatt áll, és a légiközlekedésben pedig azt mondjuk, hogy 5 százalékot kell csökkenteniük. Ez érthetetlen számomra, becsvágyobbá kell tenni a légiközlekedés csökkentési céljait, nem lehet minden ágazatra azonos kvótákat kiszabni, de közelíteni kell az ágazatokat. Azért fontos ez, mert más közlekedési módozatok, mint mondjuk a vasút, amely klímabarátabb, erre kiterjed az és e az a vasút árammal megy, és ilyen módon a 100%-os aukcionálás vonatkozik rá. Utalok a 274-es módosítóra, ahol erről a témáról is beszélünk, arról, hogy az éghajlat barát eh, közlekedési formát, a vasutat segíteni kell, hiszen megengedhetetlen, hogy mondjuk Brüsszelből Frankfurtba ö, eh, veszek egy repülőjegyet, itt 15%-os aukcionális és 5%-os ETS csökkentési eh, kötelezettség érvényes, viszont hogyha veszek egy repülőjegyet, egy vonatjegyet, akkor százszázalékosan az LTS e rendszerben vagyok, 43%-os csökkentési kényszer vonatkozik ugye az áramtervelőkre, és az aukcionálási rendszerben való részvételük 100%-os. Azt gondolom, hogy itt tisztességesebbé kell tenni a versenyt, és ennek megfelelően módosítani kell a szabályokat. Végezetül az elnökkel közösen arra tettünk javaslatot, és Matész Gróta is ilyen módon nyújtott be egy javaslatot, hogy a modernizációs alapot töltsük fel pénzzel, több pénzre van szükség Közép-Kelet-Európában ahhoz, hogy modern infrastruktúrát, modern erőműveket hozunk létre, és ehhez pedig a 10C cikket kell felhasználni. Bas Eichhardt joggal mondtam, hogy a 10-es C cikk kifut, ám folytatható, hogy az erőművek ingyenes kvótákat kapjanak. Úgy gondolom azonban, hogy jobb megoldás az ingyen kvóták helyett, hogy a modernizációs alapot töltsük fel pénzzel, így a közép-kelet-európai technológiai átállást szolgálhatjuk, és valóban előreléphetünk. Nagyon örülnék, hogyha a kollégák az erre vonatkozó módosítókat támogatnak. Köszönöm. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen, Visnyeszka asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Tisztelt kollégák! Rögtön itt az elején egy-két általános megjegyzéssel érnék. Jó pár módosító született a Duncan jelentés kapcsán. Természetesen ez az ETS rendszerrel foglalkozik, hiszen jelenleg úgy gondoljuk, hogy több problémát okoz, mint amennyit az megold. Ami pedig a kibocsátás csökkentését illeti, ezzel kapcsolatban elmondtuk már a véleményünket. Úgy gondoljuk, hogy ugyanazokat a célkitűzéseket más módon is el lehet érni, amelyek kevésbé jelentenek korlátokat adó szempontjából, illetve adminisztráció szempontjából. Ez egy nagyon összetett, nagyon bonyolult módszer, és úgy érezzük, hogy nem igazán biztosítunk bizonyosságot az LTS e által lefedett szektorok, ágazatok számára, egyének számára, illetve az energiát használó cégek számára. Úgy tűnik, hogy a legtöbbünk számára itt egy potenciális teher problémája merül föl, tehát terheljük ezt az ágazatot, és ez gazdasági problémákat von maga után. Azonban senki nem látja tisztán azt, hogy ezt a problémát hogyan lehetne megoldani. Aztán tudjuk, hogy vannak megoldások, megoldási lehetőségek, de jelenleg azt látjuk, hogy egyre nagyobb a káosz és a bizonytalanság minden olyan cég számára, amely az ETS alá esik. Itt van az aukciókra való áttérés kérdése, illetve az ingyenes kibocsátási egységek biztosítása. Természetesen sokféleképpen lehet orvosolni ezt a problémát, és például az ilyen kibocsátási egységek árának struktúrálása, összekapcsolván ez potenciális gazdasági növekedése, de ez mind nagyon-nagyon bizonytalan. Mi úgy érezzük, hogy azokat az ágazatokat kellene támogatni, például az erőműveket, amelyek fontosak számunkra, a választóink számára, amelyek ott vannak a választókerületeinkben. Természetesen számolnunk kell a hiányosságokkal. Egy kiegyensúlyozottabb megoldást szeretnénk látni, meg kell nézni a szénszivárgás problémáját. Itt különböző verziókkal számolhatunk, vannak radikálisabb javaslatok, aztán ott van a szocialisták és a zöldek javaslata. Hogyha az ő javaslatukat követjük, akkor ez nagyon nagy bizonytalanságot okozna bizonyos védett ágazatok számára, amelyek a fűtést biztosítják számunkra. A CO2 kibocsátás így az ETS ágazatból kiemelnénk, de nagyon fontos, hogy nem csak ki a gyereket a fürdővízzel, mi szeretnénk kizárni a legjobb 10%-ot ebből az ágazatból, és természetesen az ágazaton átnyúló a korrektív tényezővel is számolnunk kell, hogyha ezt a 10%-ot kivesszük, amelyek nem kapnak elégendő kibocsátási egységet, akkor természetesen számukra nagyon nehéz lesz az, hogy folytassák a munkájukat, tehát veszteségesek lesznek, vagy veszíteni fognak. Kétszeresen is, először is nem kapják meg az ingyenes kibocsátási egységeket. Ugye ez a kibocsátás mértékétől függ, de kivonnánk őket, kivennénk őket a, a, a más a alkalmazásokból is, tehát ez mindenképpen problémát okozna az ágazatban ez érinti az innovációt, és ugye az innováció az egyik legfontosabb célja az ETS jogszabályoknak. Láttuk, hogy vannak nagyon is innovatív erőművek, illetve alkalmazások, ezek még sincsenek benne a legjobb 5%-ban. Természetesen ez függ az egyéni specifikumoktól, de a módosítom kapcsán mindenképpen azt javaslom, hogy kicsit szélesítsük a hatáskört. Ugye itt 20%-osról beszélünk, a legjobb 20%-ról a legutóbbi adatok alapján. Fontos, hogy igazságosabb rendszert alakítsunk ki, és ezt láthatják a módosítómban. Ezekre a problémákra szeretnék megoldást találni. Természetesen meg kell néznünk azt is, hogy 2014-ben a tanács mit javasolt. Nos, azt javaslom, vizsgáljuk meg a gyártó berendezéseket, gyártóegységeket, ezeket nem lehet ugye lezárni, aztán ott vannak az erdők, az erdő kérdései, kérdésevel ezzel a területtel is foglalkoznunk kell. Aztán a modernizációs alap, amely foglalkozik azzal, hogy mi a helyzet a legszegényebb országokkal. Ezt mindenképpen fönn kell tartanunk, ezt a modernizációs alapot, a tá- kedvezményezetteket támogatnunk kell. Aztán, ha megnézzük a harmonizációs elvet, a, az indirekt költségek harmonizációjára vonatkozóan, Nos, ez bizonyos országban érinti az elektromos áramtermelő ágazatot. Az energiágazatban néha nagyon nehéz megvalósítani a környezetvédelmi célkitűzéseket. Aztán ott van az energiaszegénység probléma, ezt sem szabad szem elől téveszteni. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen, Rész asszony. Thank you, Mr. President. Uh, José Faria had to leave. Köszönöm szépen. José Fariának el kellett menni a szavazás után, ezt nagyon sajni, sajnálja, és Pásznak is egy fontos ülésre kellett elmennie. Engem kért meg, hogy ismertessem a véleményét, a megjegyzéseit, most pontonként fogok ezeken végigmenni. Az a Faria úr megjegyzései következnek, tehát az egyetlen ágazat, amely nem járul hozzá az EU-s klímacélok eléréséhez, a szállítmányozási ágazat. 54 százalék lesz az aránya 2030-ban, és a 90-es évek referenciérszékét alapult véve az EU a közlekedés szállítási kibocsátásának az értéke nemzetközi szállítás 2050-ben a globális széndiokszid kibocsátás 70%-et fogja kitenni, ha nem szabályozunk, és ez természetesen nincs összhangban az EU 2030-ig tartó eh, csökkentési céljaival, sem a párizsi célokkal. Fáriel szerint egy új tengeri alapot kellene létrehozni, annak érdekében, hogy ez segítse elérni a 2030-as célokat. Az elnök megkérje, hogy lehet, hogy lassabban olvassa fel. A, van egy módosító, amelynek az alapja a jelenlegi EU-s monitorozó rendszere a, a hajó hajókon történő szállításnak. Itt a hajó tulajdonosok, kikötők, hatóságok együttműködésére van szükség. A hajó tulajdonosa, hogyha valamelyik EU kikötőből indul, vagy odaérkezik egy hajó, vagy közvetlenül kell, hogy vásároljon EU-s kibocsátási egységet a széndiokszid kibocsátására, vagy pedig egy, azzal legyen értékű összeget kell befizetni egy alapba, ami eh, amit azután, mint ezt az alapot egyfajta flowback mechanizmusként kell működtetni, azaz a kvótákból származó jövedelmek 20%-át arra kell felhasználni, hogy hatékonyabbá váljon a tengeri szállítás, innovatív technológiába, kikötői, rakodó egy rendszerek modernizációjára kell ezt a 20%-ot fordítani. Köszönöm szépen. Arra szeretnék koncentrálni, ami számomra a prioritás, ezek pedig a közvetett költségek. Arra van szükségünk, hogy a jelenlegi etés rendszer torzulásait megszüntessük, amely voltak éppen egy belső dömpinget hozott létre. És tudjuk, hogy kevés olyan állam van, amelyek eh, jól vesznek részt ebben a rendszerben. Tehát, hogyha nem biztosítjuk ezt a lehetőséget, a kompenzációs lehetőséget önkéntes alapon a tagállamoknak, akkor eltorzítjuk a helyzetet. Úgy gondolom, hogy ezt a rendszert ilyen formájában nem lehet fenntartani. Ezen felül pedig nem értem, hogy eh, egyes tagállamok részéről miért ellenzik a változtatást. A kompenzációs rendszert eh, mindenki számára egységesen akarjuk kialakítani. Nem értem, miért ellenzik ezt. Drámai módon nőnének különben az Európai Unión belül a különbségek. Ez pedig a vállalkozások versenyhelyzetét eh, is befolyásolna, attól függően, hogy mely tagállamban vannak bejegyezve, hol termelnek. Mondom, ha fenntartanák a státuskót. A 2020-2030 közötti időszakban pedig hogyha 25-40 eurós e, árat érnénk el, akkor ez egy komoly verseny hátrányt jelentene azon cégek számára, amelyik olyan országokban dolgoznak, ahol nincsen nemzeti kompenzáció. Éppen ezért úgy gondolom, hogy üdvözlendő, hogy a parlament komolyan foglalkozik ezzel a kérdésekkel, rengeteg módosítót nyújtottak be, az ITRE és az MB részéről. Másrészt ugyanakkor azt kérem a parlamenttől és a tisztelt kollégáktól, hogy figyelemmel kövessék nyomon ezt a folyamatot, az előadóink jó munkát végeznek, de úgy gondolom, hogy ebben a témában is becsvágyónak kell lennünk. A javaslatok számosak és nagyon különbözőek. Az olasz küldöttség is megfogalmazott eh, egy sor javaslatot, konkrét javaslatok ezek. Egy olyan kompenzációs rendszert eh, akarunk létrehozni, amely a 2021-2030 közötti árvárásra bocsátott kvótákra vonatkozik. Mondom, konkrét számokat tartalmaz ez. Úgy gondolom, hogyha ezt nem is fogadják el, valami olyan rendszert kell megtalálni és kialakítani, lehet, hogy még ezt nem tudjuk mi részletesen kidolgozni, hanem inkább a bizottság feladata lesz az, hogy a részleteket meghatározza. Egy szóval az a cél, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amely harmonizálja a tagállamokban a kibocsátás kereskedelem kezelését annak érdekében, hogy felszámoljuk a cégek munkája útjában álló akadályokat. Mondom, nem csak közvetett, hanem köz, közvetlen, hanem közvetett költségek is terhelik a cégeket. Egy olyan hatékony mechanizmusra van szükség, ismétlen magam most már több egyére is, amely lehetővé teszi azt, hogy a tanúsítványok odaítélésében ne legyen diskrepancia. Nem tudjuk konkrétan megmondani a számokat. Hát egy 3 százalék nem lenne elegendő, ez teljesen világos. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság feladat az, hogy felméri a helyzetet, és megállapítsa, hogy mennyivel kell emelni a szintet annak érdekében, hogy egész Európában egy valóban harmonizált rendszer működjön, de mindesetre számunkra ez a prioritás. Abszolút meg vagyok győződve arról is, és ez a második prioritásunk, hogy figyelmet kell fordítani az ingyenes kvóták szintjére is. Hiszen megengedhetetlen, hogy azok az iparágok, amelyek minden környezetvédelmi feltételnek megfelelnek, hátrányos helyzete, hátrányosabb helyzetbe kerüljenek, mint a környezetet károsító iparágok. Figyelni kell arra, hogy ne torzítsuk el a versenyt, és persze látni kell, hogy az egész világon új gondolkodásmód ter- terjed el, de persze azt se felejtsük el, hogyha elvándorolnak az energia igényes iparágak, akkor munkahelyeket vesztünk el, fiatalok lesznek munkanélkül, tehát ne csak a környezetvédelem kérdéseire koncentráljunk, hanem gondoljunk arra is, ne csak a cégek környezeti negatív kihatásaira koncentráljunk, hanem gondoljunk a szociális hatásra is, jelesül munkát adnak, nem akarjuk, hogy ezek a cégeket elűzzük az Európai Unióból. Még egyszer mondom, a közvetett költségekre koncentráljunk, illetve az ingyen kvóta kérdését is tematizáljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Balcú úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Az Európai Uniós szén-dioxid kibocsátás kereskedelmi rendszer az ETS-sel kapcsolatban két szélső álláspont is megfogalmazódik. Az egyiket nyíltan ritkábban halljuk, az gazdaság az ipar oldaláról, mert ezt szinte akadálynak tekintik ahhoz, hogy versenyképesen vegyenek részt a világpiacon a másik elutasító, szinte elutasító véleményt a radikális zöldek, vagy fogalmazzak szebben, elkötelezett zöldek fogalmazzák meg. Ők azt várták ettől a rendszertől, hogy a foszilis energiára épülő ö, erőművek és egyéb létesítmények fokozatosan megszűnnek, mert az LTS e rendszer rá fogja kényszeríteni az egyes országokat egy rendkívül erőteljes átállásra a zöld és alacsony széndiokszid kibocsátású irányba. Nos, azért egy dolgot szögeznünk le, ami sose hangzik el, hogy az ETS rendszer önmagában biztosítja, hogy az Európai Unió a széndiokszid kibocsátás szempontjából megfelel a nemzetközileg vállalt kötelezettségeknek. Ezt a rendszer automatikusan biztosítja. Azt tudom, hogy az a törekvés, hogy az Európai Unió ennél többet mutasson fel. A jelenlegi cél 2030-ra ugye 40%-os kibocsátás csökkentés. De tételezzük föl, hogy tovább megyünk. Nem hogy 50, hanem 60%-os célt tűzünk ki. Hogy lehet ezt megvalósítani? Úgy lehet megvalósítani, hogy például Magyarországon van egy nagy acélmű. Közvetve és közvetlenül tízezer embernek ad munkát. Nem a legkorszerűbb, bár minden korszerűsítést megtett annak érdekében, hogy hatékony legyen, és a kibocsátást csökkentse. Mivel egy előző javaslatunkban csak a legkorszerűbbek kapnak ingyenes kvótát, a következmény az lesz, hogy ez bezár. Ez azért nem olyan, mint hogy van egy nagy károsanyag kibocsátású öreg gépkocsim, hát törődjek a környezettel, részletre vegyek egy újat korszerűt. Ezek hatalmas beruházási igényűek. Ugyanígy van a villamos energiaipar. Azt mondani, hogy egy nagyon korszerű, hatékonyan működő, a kibocsátás szempontjából mindent megtett művet zárjunk be, miközben Magyarországon a természeti adottságok nem teszik lehetővé, hogy szél és napenergiával mindezt meg tudjuk oldani. Ráadásul beszélhetünk persze a ö, közös európai uniós energiapolitikáról, de a kormányoknak megvan egy bizonyos ellátási felelőssége. Tehát mi történik, ha ilyen ambíciósus szél tűznénk ki? Ehelyett az előmű helyett, ahogy ki van építve, 750 kilovatos távezeték, Ukrajnából jönne be az energia. Nagyszerű. Európai Unió szintjén bezár egy erőmű, csökken a kibocsátás, és az sokkal nagyobb kibocsátású ukrajnai erőműből fogjuk megvenni. Tehát, ha azt a kérdést tesszük föl, hogy globális szinten mit tudunk elérni egy extra intenzív kibocsátás csökkentéssel. Ezt tegyük hozzá, hogy az Unió a kibocsátás 10%-ája fele globálisan, de még ez sem csökkenne mert ezt helyeznék át ukrajnába az acélipar tekintetében pedig knában. tehát itt nem csak arról van szó hogy a gazdaság a munkahelyek védelme azt követeli hogy ezzel a kibocsátás áthelyezéssel igenis sokat törődjünk hanem nem is következik be az a remény hogy globálisan sikerül csökkenteni a szén dioxid kibocsátást úgyhogy szerintem ilyen, hogy úgy mondjam, komplex módon a széndiokszid kibocsátás jelentős csökkentésével, amiben az Európai Unió 40%-os 2030-as célra is példát mutat, úgy oldjuk meg, hogy ezeket a fontos szempontokat se hagyjuk figyelmen kívül. Köszönöm szépen. Thank you very much. I have no other request. Köszönöm szépen. Más nem kéri a szót. De Pilár, tessék Pilár. Sí, no, muy, muy brevemente para insistir en lo que ha dicho la señora Gardini. Szeretném aláhúzni ennek a fontosságát, amit Gárdéni kolléganő mondott, elnézést, hogy késtem, de az Agri kellett eh, jelen lennem. A kapcsolat a kompenzációs kifizetések, eh, illetve a költségek között erről szeretnék valamit mondani. Véleményem szerint a vállalatok számára ez nehézséget okozhat, és ezt is figyelembe kell venni. Óvatosságra van szükség éppen ezért óvatosan kell bánni az igyenes kiosztásokkal és az egész kérdéskörrel. Ez a 2,2 lineáris csökkentési tényező, ez a maximum, amit el lehet fogadni. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjét. Hallgassuk meg ezek után. Köszönöm. Nagyon sok minden elhangzott, nem hiszem, hogy minden felvetésre ki tudok térni. A módosítókra is próbálok majd reagálni, de mindenek előtt három dologra szeretnék általánosan reagálni a vita kapcsán. Az első kérdést, hogyan tudunk jó úton tovább haladni, hogyan tudunk ambiciózus célokat teljesíteni, megakadályozni ugyanakkor a kibocsátás áthelyezést. Eddig is ambiciózusok voltunk, és sikereket értünk el, és nem lett carbon leakage sok esetben ennek köszönhetően büszkék is lehetünk ezekre a sikerekre. Ahhoz, hogy a jövőben is sikeresek legyünk, ahhoz sok minden tartozik, sok minden elhangzott, a benchmarkokat aktualizálni kell, minimalizálni kell a szágazatközi korrekciós tényezőt, foglalkozni kell az indirekt költségekkel, és van még egy fontos dolog. A jövőbeni jogalkotással hogyan tudjuk az innovációt serkenteni, hiszen tudjuk, hogy ez hozzásegítheti az ágazatot ahhoz, hogy áttörés következzen be, és akkor a jövőben kevesebb fejfájást okoz majd a kibocsátás áthelyezés. Ezért akarjuk létrehozni az innovációs alapot, ez is a szándékaink egy része, és erről is szó esett. Amit a néppárti elnék előadó mondott, arra szeretnék visszautalni, hogy a referenciaértékeket aktualizálni akarja a bizottság. Nos, és hogy ez, ahogyan ő mondta, 2008-as adatokra alapul. Nos, a bizottság által javasolt módszer az, hogy régi és új adatokat egyaránt vegyünk figyelembe az, és az új adatokat persze először meg kell, be kell gyűjteni, ez adminisztráció részéről erőfeszítésre van szükség. Ami a régi adatokat illeti, hogyha megnézzük Kínát például, néhány évvel ezelőtt 52 referenciaértéket dolgoztunk ki, és az egész világ iridli ezt tőlünk, hiszen sehol másutt a világon nincsen egy ilyen kidolgozott referenciaértékrendszer. Erre nyugodtan lehet építeni, ezeket nem szabad félre söpörni, e, bár aktualizálni akarjuk persze a e, benchmarkokat. Valaki utalt arra, hogy kiszámítható a megközelítésünk, és ennek alapján igenis lehet tervezni a jövőt. A kérdés, hogy hogyan biztosítsuk azt, hogy folytatódjon ez a sikeres ez a sikertörténet, a kárbonik is megakadályozása. Az, az alacsony jövedelmű keleti tagállamoknak segíteni kell abban, hogy korszerűsítsék az energetikai ágazatot. Ez kulcsfontosságú a bizottság véleménye szerint. 2014-ben meghatároztunk emissziós csökkentési célkitűzéseket, mégpedig az elemzések eredménye és a bizottsági hatásvizsgálat alapján. Ez kiderült, hogy ezekben az országokban vannak olyan országok, ahol nagyon nagy kockázata van annak, hogy nincs pénz a beruházásokra, a szükséges beruházásokra. Ez a javaslat is, ebből is lesz egy jogszabálytervezet, működőképes eszközökre lesz szükség a jövőben. A 10C cikk átalakítása is ezt a célt szolgálja. Valós előnyöket akarunk, hogy alacsony jöveddel országok és a szükséges korszerűsítést meg tudják valósítani. Hogyan lehet elősegíteni azt, hogy állami források mellett magánforrásokat is be lehessen vonni a korszerűsítésbe, a beruházásokba, és hogy legyen egyfajta multiplikátor hatás az állami forrásokhoz, hogyha magánpénz tőke társul, akkor ennek sokszoros pozitív hatása lehet. Még egy dologra szeretnék reagálni a zöld árnyék előadó által elmondottakból. Nagyon sok vita van, és mi figyelemmel kísérjük ezeket a vitákat, tehát arról, hogy elég eh, erős ez a rendszer, vagy túl mereve, eh, nem kellene rugalmasabbá tenni, mikor működik jól a karbonpiac, mikor nem. Az elemz, sok az elemzés, és a kutatók is különböző elemzéseket vesznek alapul. Minket a bizottságot a jogalkotási javaslatok kidolgozásakor az vezet, hogy az európai vezetők kihangsúlyozták, hogy egy jól működő karbonpiacra van szükség, mert így tudjuk elérni a 40%-os emissziós csökkentési célkitűzést. És ebben a kontextusban a bizottság a környezetvédelmi miniszterek tanácsával ezelőtt vita során elmondta, hogy a bizottság azon is gondolkodik, hogyan tudjuk az ETS-t is felhasználni a dekarbonizációs törekvések megvalósítása során. Itt az önök eszmecseré előtt is láttuk, hogy bár nem vagyunk még közel a cél eléréséhez, de a 2014-es tanácsi következtetések alapján ezen az úton járunk tovább. Köszönöm szépen. Most pedig utolsóként megadom a szót az előadónak, és ezzel lezárjuk a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a vitát, remélem, hogy sok itt ma elhangzott kérdést meg tudok jeleníteni a szövegemben. szövegemben pont. Köszönöm szépen, emlékeztetek mindenkit a menetrendre, az NV-ben december 8-án szavazunk, és jövő évben szavazunk a plenárison. Köszönöm szépen. Néhány óra múlva.